jogszabályt akarunk megalkotni, amely mindenki számára elfogadható és európai. Köszönöm szépen, Manders kolléga, a vitát lezárom. A szavazás holnap 12 óra 30-kor lesz. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a szóbeli válasz igénylő kérdések kategóriájába tartozik, az Európai Bankszektor stressztesztje a téma. Most pedig Wortman Kohl asszony kapja meg a szót, kettő perc. Uh, could, it, could you please uh, speak with the microphone? Sorry? With the microphone? It's in the microphone. The microphone is working. Be van kapcsolva a mikrofon. Barnier uh, biztos biztosnak is lehetősége. Szerettem volna biztosítani arra, hogy leüljön. Elnök úr, az EPP frakció aggódik az Európai Banki Stressztesz kapcsán, amelyik júniusra kerül majd sor, ugyanis a tavalyi stressztesz nem hozott jó eredményeket. Az ír bankok, amelyek átmentek a teszten, utána nagyon nagy problémákkal találták szembe magukat. Itt változásokra van szükség. A kérdés az, hogy a pénzügyi szektor szektor fel van -e vértezve a nehézségekkel szemben, és hogyan tudjuk helyreállítani a pénzügyi szektorba vetett bizalmat. Ezért intézem a kérdést a biztos úrnak, melyek a legfontosabb változások, amelyek azt hivatottak biztosítani, hogy ne ismerjenek meg a bank rendszer stressz tűrőképességével kapcsolatos tesztek tavalyi kudarcai. Milyen, melyik bankok vesznek részt a stressz évben. Az idén az Európai Bankfelügyelő Hatóság feladata lesz az, hogy azonos kritériumok alapján végeztessék el a tagállamok a bankokkal a stressztesztet. Egy a bizottság elégedett azzal a tényel, hogy néhány országban 85 százalék bankokat érintette a bankoknak a stresszteszt, más országokban pedig ez az arány alig haladta meg a szektor 50%-át. Szeretném, hogyha erre magyarázatot kapnék. Elnök úr, határon átnyúló tevékenykedő bankok számára szükség van egy nagyon robosztus határon átnyúló mechanizmusra. A stressztesz eredményének az ismeretében is azért azt mondhatjuk, hogy még mindig nincs egy ilyen válságkezelő mechanizmus Európában. Nagyon ambiciózus javaslatokra van szükség, és itt a parlament támogatásával mindenképpen számolhatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen Wortmann Kólasszonynak, most pedig három és fél percben Bowles asszony a másik szerző kap szót. Biztos úr, a bankválsággal nemzetközi szinten foglalkoznak, és nagyon fontos verseny kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Várni nincs időnk, főleg akkor, amikor a bankválsággal összefonódik az államok költségvetéseinek a válsága is. Már gyakran elmondtuk, hogy a stresszteszteknek átláthatóknak és hiteleseknek kell lenniük. Sokkal több átláthatóságra van szükség a bankok területén. Tanuljunk az amerikai rendszerből, hiszen a amerikai jegybank likviditási problémái a két éves halogatás miatt növekedtek ilyen mértékűre. Az Európai Központi Banknak is hasonló módon kellene hasonló módon kellett volna 2008 és 2009 között eh, eljárnia. Az új stressztesztek már jobbak, azonban még mindig vannak témák, amelyeket elkelel, elkerültek. Eljött az ideje annak, hogy eh, megfelelő politikai akarattal eh, tovább lépjünk. Azonban a politikai akarat csak önmagában nem elégséges. A bankok nagyon kitettek a belső eladósodásnak és a költségvetési hiányoknak. Nincsen magyarázata annak, hogy miért ne lehetne ezzel sokkal jobban bánni. Itt látjuk, hogy nagy értékvesztésekről is szó volt. Természetesen azok, akik a piacon szerepeltek, felbecsülték, hogy körülbelül mi is történik a bankszektorban. Azonban néhány tagállamban sokkal sötétebb értelmezések voltak, és tagállamok és néhányan a felügyelők lettek a bűnbakok. Időközben már a stressztesztek bizonyos cselekvést is beindítottak, hiszen a bankok tőkét keresnek. Néhány tagállam pedig proaktívan reagált és megpróbálta tőkéhez juttatni a bankokat. Azonban nincsen átfogó terv a feltőkésítés értelmében. Egy dolgot mindenképpen megtanultunk a válságból, azt, hogy nagyon össze vagyunk fonódva csak is akkor működik a bankrendszer, hogyha a bankok bíznak egymásban. Ha nincs meg a bizalom, sőt, fagyos a viszony a bankok között, akkor nagyon nagy a baj. Azonban most ne fessük az ördögöt a falra. Nem csak a bankokról van szó, hanem a belső adósságról és az euró stabilitásáról is. Ezek a dolgok pedig nagyon szorosan összefüggenek egymással. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bowles kolléga. Most uh, Sánchez Presedo kolléga következik. Señor presidente. Elnök úr, tisztelt biztos úr. Az európai stressz tesznek, transzparensnek, rugalmasnak, hitelesnek kell lennie. A hitelességre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy visszanyerjék a fogyasztók a piacba vetett bizalmukat. A stressztest tulajdonképpen a felügyeletek által alkalmazott módszer, amelyel egyes bankok és az egész bankrendszer fizetőképességét, likviditását akarják megvizsgálni. Meg kell vizsgálni azt, hogy válságos helyzetekben, nehézségek közepette, hogyan viselkednek a bankok, hogy nehogy dominó hatás lépjen fel. A stressz tesztet a, egyszer már, ez e- vég, végig megvalósítottuk tavaly. Most az Európai Bank eh, felügyeleti hatóság irányítása alatt eh, történik majd a stresszteszt. Az egész EU-ban rendelkezésre állnak majd az eredmények, és 22 nagy banknál végezték a tesztet, de nem tették közzé az eredményeket, azt mondva, hogy ezek rendkívül érzékeny adatok. Három fordatókönyv volt, jól viselkedő, közepesen értve rosszul viselkedő bankok, de az egész rendszer igazából nem volt transzparens. 2009. júliusában eh, nagyon sok eh, állam eh, mentőcsomagot csomagot dobott a bankoknak, azt mondták, hogy erre van szükség a bankok megmentéséhez, és majd később sor kerül a stressztesztre. Azután decemberben született egy javaslat, miszerint um, egy második stressz tesztet is el kell végezni a uh, bank szektorban. Ennek az uh, eredményét uh, a 2010-es júli csúcs találkozó alapján nyilvánosságra kellett hozni, 91 banknál került sor a vizsgálatokra. Azt mondták azonban, hogy nincs összeurópai megközelítés, és minden tagállam maga dönthette el, hogy hogyan hajtja végre a stressz tesztet, eltérő információkat szolgáltattak a tagállamok, időnként nem zajlott minden korrektül. Írországgal kapcsolatban például nem voltak információk az államadóságra vonatkozóan, és egyik másik tagállam sem adott konkrét adatokat. Ezért igazából nem nőtt a rendszerbe vetett bizalom. Most egy új stressztesz forduló előtt állunk, de teljesen megváltozott már a környezet. Létrejött az EU-ban az új bank felügyeleti rendszer, a korábbi stressz tesztek tapasztalatai is most már a rendelkezésre állnak, jóval nagyobb a transzparencia, vannak bizonyos kritériumok, és az is természetesen nagyon fontos, hogy hatékonyan végezzék el a stressztesztet. Mi szeretnénk elkerülni az megelőző stressztesztek hiányosságait, és azt szeretnénk megkérdezni, hogy hogyan lehet biztosítani az egységességet hogy minden tagállam ugyanúgy végezze el a stressztesztet, milyen módszert alkalmaznak majd, milyen üzleti struktúrákat vesznek figyelembe. És fontos az is, hogy hogyan értékelik majd a vizsgálat során nyert adatokat. Kialakult az új felületi struktúra. Március 18-án kiadtak egy dokumentumot, és szeretnénk erről többet tudni. Köszönöm szépen Sanchez Presedo úrnak és Bányé biztos úrnak adom meg a szót. Merci, Köszönöm, elnök úr. És köszönetet mondok Corin Wortman Kolnak, Sharon Bosznak és Antonin Sanchez Presedónak a három kérdésért, amelyek egy nagyon fontos témával foglalkoznak, és az nem más, mint a banki stressztesztek hitelessége. Képviselő urak és hölgyek, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a pénzügyi ágazat lassan kezdi magát összeszedni, még akkor is, hogyha a bizonyos bankok szemére a válság még korán sem ért véget. Még ö, azt sem fejeztük be, hogy levonjuk ebből a válságból a tanulságokat, ez egy fontos jogalkotási ö, munka hogy megfelelő intézkedéseket és tanulságokat levonjunk ebből a válságból, ahol szükség van egy felügyeleti hatóságra, és januártól már van is egy ilyen hatóságunk, önöknek köszönhetően is. Jobb irányításra van szükség minden egyes létesítménynél, jobb tőkésítésre, és erre még visszatérünk, és aztán ezeket a dolgokat mérni is kell. Tehát a pulzusát, a hőmérsékletét kell folyamatosan mérni a páciensnek, azaz a bankrendszernek. Nos, hölgyeim és uraim, megbízható intézkedésekre van szükség. A stresszteszt egy kulcs intézkedés ebben a kontextusban, és erről nem csupán itt beszéltünk, hanem elég gyakran, például a tanácsban is áprilisban a pénzügyminiszterekkel. Ahogyan emlékeznek rá, a tavalyi stresszteszt elégtelen volt. A bizottság maga is hangoztatta ezt számos alkalommal az új felügyeleti hatóság felé is, amely koordinálja ezt, ezeket a teszteket a tagállami felügyelő hatóságokkal. A minőséggel, a hitelességgel foglalkoztunk az új 2011-es teszteket illetően, amelyek áprilisban kezdődtek meg néhány héttel ezelőtt, és a kérdésre válaszolva öt, kérdés, öt ponttal kapcsolatban osztom meg önökkel észrevételemet. A 2011-es stresszteszt, ahogyan önök is kívánatosnak tartják, valós javuláson esett át Hat, ponton, hat pontot illetően röviden. Az egyik a makroökonómiai forgatókönyv, az rossz forgatókönyv sokkal keményebb körülményeket szimulál, mint a 2010-es forgatókönyv. Itt szó van egyrésztről a finanszírozási költségek kemény kihatásairól is, aztán másodszorban a következetességet javítottuk erősebb módszertannal és erőteljesebb, szigorúbb értékeléssel az előzetes legrosszabbra felkészülvén. Harmadsorban az átláthatóság elvét kibővített módon alkalmazzuk, az eredményeket közzétesszük részletesen, külön-külön a bankok, egyes bankokat illetően az államadóság is ide tartozik, valamint a tőke szerkezet. Negyedsorban a bankokat egy tőke határ felett teszteltük, ötöd sorban a módszertan közzététele. Az eredményeket közzétettük, és ez javítja a stressztesztek hitelességét általában. Hatadsorban koordinálni kell a tagállami hatóságok között a megoldások megoldása érdekében, megosztása érdekében azon bankok esetében, amelyek kudarcot vallottak a teszteknél. Nos, ezeket a gyakorlatokat javítani kell. Ez ennyi tehát a javításra irányuló kezdeményezésünk a tavalyi évhez képest. A második megállapításom Sokkal nagyobb világosságra van szükség az államadóság vonatkozásában. Többen, például a liberális frakció felvetette a módszertan kérdését, amelyet alkalmazunk ebben a kontextusban. Wortmann Kohl asszony is megtette ezt az imént. Az ö, ellenséges forgatókönyv esetében egy az államadóság költségeit vesszük figyelembe, ennek finanszírozásának költségeit, de itt az álmodosság visszafizetésének kérdéseiről szó van. Ez az állam kötvényekre is kihat, és van itt egy magyarázat a mostani évben eszközölt választásunkra, ugyanis a stressztesztek szélsőséges helyzeteket szimulálnak, amelyeknek azonban mégis plauzibilisnek kell lenniük. nagyon sok eszközt bevetve az euróvezetben egy új stabilitási mechanizmust hoztunk létre, a pénzügyi stabilitási mechanizmust, és úgy véljük észszerű módon az Európai Bank hatósággal együtt, hogy ez sokkal, hogy sokkal inkább szükséges ma a kitettséget, illetve egy teljes körű átláthatóság, az állam adósság vonatkozásában. És ezekről az eredményekről sokkal részletesebben beszámolunk, mint tavaly. Harmadik megjegyzésem, felhívnám a figyelmet arra, hogy következetesebb módon öm, valósítsuk meg a stresszteszt forgatókönyveket az egész EU-ban. Így módon a bankhatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy szigorúan végrehajtsák ezt a gyakorlatot. Következetesnek kell lenni a bankoknál alkalmazott módszertan kérdéseit illetően is, és mindezt a makroökonomiai forgatókönyv keretei közé kell helyezni megfelelő paraméterek alkalmazásával. Bizonyos bankoknak persze vannak a portfóliójukban sajátosságok, és ezeket is fegyelembe kell venni. Egy másik dolog a következetességet illetően, hogy közös definíciókat alkalmazunk, például a tőkeküszöb esetén, amelytől kezdődően a bankokat be kell vonni ebbe az értékelésbe. A referencia, amelyet a bankhatóság felvetett, ez a tőke követelmény irányelvben meghatározott határ. Negyedik megjegyzésem. Felvetettük a lefedettség kérdését is a bankágazatban az Európai Unión belül Bowles és más képviselők is feltették ezt a kérdést. A bankhatóságokat ugyanis arra kényszerítettük, hogy megfelelően reprezentatív mintavételt eszközöljenek tagállami szinten és európai szinten egyaránt, de még mindig kezelhető legyen ez az egész folyamat. A 2011-ben tesztelt bankok 65%-et képviselik az európai bankágazatnak, ezen ágazat összességét figyelembe véve minden helyen legalább 50%-át figyelembe vesszük az aktív bankoknak tagállami szinten. Az ötödik megjegyzésem. Sanchez Presedo úr vetette fel a, kor- a korrekciós intézkedések kérdését, a backstopsokat, azon bankok esetében, amelyek sérülékeinek bizonyultak, és amelyek potenciálisan alul tőkésítettek. Megfelelő intézkedéseket kell ezen bankoknak hozni, hogy gyengességüket leküzdjék. Ez különösen a magán ágazatra vonatkozik, hogyha és csak abban az esetben, hogyha ezek az intézkedések elégtelennek bizonyulnak, akkor az állami támogatás is elképzelhető természetesen hogyha csak abban az esetben, hogyha ez megfelel az európai szabályoknak. Joaquin Almunia és egész csapata a tagállamokkal dolgozik ezen a pontos kérdésen. És hogyha állami támogatás szükséges, akkor a kedvezményezett bank a 2010. decemberi közleménynek megfelelően a bankadósságokkal kapcsolatosan. Nos, akkor a kedvezményezett banknak egy szerkezet átalakítási tervet kell benyújtani a bizottsághoz, hogy helyreállítsa a működésmódját a hosszú távon. Aztán szó volt itt a bukott bankok újra tőkésítéséről, ahogyan ez szerepelt a Ferreira jelentésben és a válságkezeléssel kapcsolatban. Itt egy jogalkotási keretben dolgozunk, a válságkezelés ennek a tárgya, és a cél pedig az, hogy a felügyelő hatóságnak és a ö, következő bizottságnak egy eszköztárat biztosítsunk, hogy megelőző jellegű intézkedéseket tudjanak foganatosítani, annak érdekében, hogy a kockázatok, amelyeket felismernek, azok ne váljanak aztán válságá, majd később katasztrófává. Ezért megelőző intézkedésekre van szükség, és ezt a javaslatot, az erre irányuló javaslatot még ezen nyár vége előtt bekívánom nyújtani. Nos, tehát ezek voltak technikai jellegű észrevételeim a három rendkívül fontos kérdésre vonatkozóan, amelyet önök feltettek ezen vita elején. Köszönöm szépen, Barnier biztos úr. Most pedig a frakciók felszólalói jönnek. Gozes úr az első kettő percre. Biztos úr, éppen elismerte az imént, hogy a tavalyi tesztek nem jártak a remélt eredménnyel, és el kellene kerülni a hasonló hibákat ebben az évben. Tehát következetes keretre van szükség, tehát mindenképpen korrekt diagnózist kell eszközölnünk. A kormányoknak tudatában kell lenniük ennek. A teszteknek azonban realistának is kell lenniük. Az elemek, amelyeket önnek akartunk adni, nagyon pontosak, és meg kell felelni kérdéseinknek. A bankhatóságtól kiindulva, amely ezen tesztek eredményeit felülvizsgálja, ez, ezen fog majd megméretkezni ennek a hatóságnak a hatékonysága. A teszteknek jobban meg kell határozni a bankok uratékésítésére irányuló igényeket, és az önök, ön által felvetett intézkedéseket kell foganatosítani. De a, a hiteles stressztesztek bizonyosan legjobb eszközök arra, hogy a pénzpiacokat megnyugtassuk, és a hitelminősítő intézkedések döntéseinek negatív hatását csökkentsük gazdaságainkra. Ezen tesztek eredménye bizonyosan csökkenti majd függőségünket ezen hitelminősítő ügynökségektől. A felügyeleti hatóságnak nincs más választása, mint hogy elérje azt, hogy ezek a tesztek sikeresek legyenek. Engedje meg, biztos úr, hogy elmondjam beszédemben, illetve felhívjam figyelmét egy olyan dologra, ami szerintem súlyos, azaz a hitelminősítő ügynökségekre vonatkozó jogszabályról van szó. Ami jelenleg hatályban van, azt nem alkalmazzák, és a hatóságok, ahova benyújtják ezek az ügynökségek a dossziékat, semmiféle intézkedéseket nem, intézkedést nem foganatosítottak ennek elkerülésére. Most átmeneti időszakot élünk az eszma létrehozásaig, de mostanáig is úgy cselekszenek ezek a szereplők, mint a semmi nem történt volna. Köszönöm. Köszönöm, Gozasz kolléga. Most pedig Podimata asszony kap szót kettő percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Ha valami világosá vált a pénzügyi válság alatt, akkor az, hogy a bankjaink, a pénzintézeteink nem igazán voltak terhelhetőek. És a stressztesztek megmutatták, hogy a gazdasági válság milyen hatással lehet rájuk. Most tényleg egy észszerű módszerre van szükségünk, hogy visszanyerjük a bankszektorba vetett bizalmat. Ezen kívül gondoskodni kell arról, hogy a bankrendszerre teljes mértékben átláthatóan működik. Hogy a bankok ténylegesen a gazdaságot finanszírozzák a hiteleikkel. Már számos felszólaló utalt arra, hogy a korábbi stressztesztek nem érték el céljaikat. És nem érték el céljukat, nem sikerült a bizalmat visszaállítaniuk. Ma más a helyzet. A stresszteszteket az új bankfelügyeleti szervek folytatják. Éppen ezért el kell kerülnünk azt, hogy ezek a stressztesztek ugyanúgy csődöt mondjanak, mint az elmúlt időben. Tényleg úgy kell tesztelnünk a bankok terhelhetőségét, hogy a lehető legtöbb helyzetet szimuláljuk, amelyekkel szembesülhet a bankrendszer. Ebben az összefüggésben még szeretnék utalni arra, hogy egy második lépésben esetleg veszélyeket is diagnosztizálni lehet majd a banki szektorban. Köszönöm szépen, Podimata kolléganő. Most Gulár asszony kap két perce szót. Monsieur le Président, elnök úr, jó estét kívánok, biztos úr. Nagyon sok dolog elhangzott a módszertannal kapcsolatban, részletesen válaszolt. Csak egy kis megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban, ami a stressztesztek után történik Gozesz úrhoz kapcsolódván, aki elmondta, hogy az is jó, hogyha jogszabályokat alkotunk, de arra mindenképp szükség van, hogy ezeket aztán tiszteletben is tartsuk. Nos, fontos, hogy a kormányok nem tettnek bármit az államadóságukkal kapcsolatban. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mi fog történni, és itt van a backstop measures ahogyan ezt hívjuk, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi történt a Mervin Kingel és Andrea Erdiával lezajlott meghallgatások alkalmával, akik ellátogattak hozzánk a Rendszerkockázati Bizottság alelnökeként, és meghallgattuk Mervin Kinget. Elég szórakoztató volt ez, a múlt évi tárgyásra emlékeztetett, és a tagállamok felvizsgálati záradékai sem akadályozzák meg, hogy az EBA által adott iránymutatásokat tiszteletben tartsák az újra tőkésítésre vonatkozóan. Tehát a rendszerkockázati bizottság is ezt fontosnak tartja, ezt a kérdést, és az EBA által végzett munka az önök támogatásával, illetve a rendszerkockázati bizottság ellenőrzésével azt fogja eredményezni, hogy ezeket a záradékokat el lehet kerülni, amelyek teljesen értelmetlenek, és amelyet a tagállamok szorgalmaztak. Nos, remélem, hogy a bizottság képes legyen arra, lesz arra, hogy konkrét intézkedéseket foganatosítson. Spanyolország ad erre példát, és remélem, hogy a többi tagállam követi majd Spanyolországot. E tekintetben köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen, Gulár asszony. Most pedig Ford asszony következik kettő percben. Köszönöm. A múlt nyári stressz teszt célja az volt, hogy visszaálljon a bizalom a bankokba, és megnyugodjon a helyzet. Kudarcba fulladt ez. Európában múlt héten megtudtuk, hogy 12 milliárdba fog kerülni a Portugáliának nyújtott mentőcsomag. Nem tudtuk megoldani a válságot, és eh, nem tudjuk eh, a bankválságot megoldani azzal, hogy plusz likviditást eh, biztosítunk a bankoknak. A piacok aggájait kell megszüntetnünk, és jelen pillanatban a piacok aggódnak az adósságállományok szintje miatt. Az egész bank szektorra vonatkozik ez, és amíg ez nem oldódik meg, nem áll helyre a bizalom hogyha nyilvánosan elfogadjuk azt, hogy létezik a kockázat, nem tagadhatjuk azt, és felelősség hiányáról tanúskodna, hogyha nem ismernék el, hogy még mindig milyen nagy kockázatok rejlenek a banki rendszerben milyen típusú tőkéik van a bankoknak. Az egyes országok saját maguk akarják meghatározni a stresszteszteket, nem egyformák a bankok, és nem egységesek a módszerek. Aggódnunk kell a nevezőben lévő összeg is, nem csak a számlálóval, hanem nevezővel is kell foglalkozunk, meg kell néznünk, hogy milyen eszközök tartalmaznak az aktívák, és hogyha az amerikai bankok kockázat 50%-kal nagyobb, mint az európaiaké, akkor a mérlegekben a kockázat kimutatása is teljesen inkorrekt a befektetők és az adó fizetők érdekeit kell vizsgálnunk, és ezzel kapcsolatban nagyon rossz a helyzet. Köszönöm szépen, most pedig Gigold képviselője szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, tisztelt Bárnyi biztos úr a e, banki stresszeszek kérdése azért annyira döntő, és azért figyelnek erre annyira kritikusan a polgárok, mert a bankok a válság e, középpontjában állnak. Ők fektettek be nagyon sok pénzt, anélkül, hogy figyeltek volna a kockázatokra, és ezzel néhány országban, amelyek e, most jelenleg a legnagyobb válságnak vannak kitéve, ingatlan buborékok keletkeztek. A piacok pedig sok esetben reagálnak, és sokszor tévedésre alapult a reakció. A bankok nem tudtak helyesen dönteni, és így indukálták a válságot. Most azt látjuk, hogy a recesszió mellett nagyon megnőtt az államok adóssága. Először is ugye meg kellett menteni a bankokat, ott voltak a garanciák, a kezességek, és azután a dekonjunktúra költségeit is az államok viselik nagyon komoly következtetéseket kellett volna levonni a banki válságból. Nem csak a múltban viseltek a bankok felelősséget, hanem azt látjuk, hogy a piacok még mindig nem működnek jól. A második napon az Európai Központi Bank rendszere és a pénzforgalmi rendszer 427 millió euró nyílt követelést mutatott ki, halmozott fel, amiatt, hogy a központi bankok közötti rendszere kellett, hogy a piaci zavarok miatt közbelépjen, közbeavatkozzon. A bankrendszer gyengesége miatt nem merjük a szükséges átütemezési intézkedéseket bevezetni a rossz helyzetben élő országokban. Görögországban, Írországban, Portugáliában az emberek úgy érzik, hogy azért is szenvednek, mert gyenge a bankrendszer. Most jönnek az európai stressztesztek. Az elmúlt két évben is voltak ilyenek, és most végre akarjuk tudni, hogy mi az igazság. 2010-ben, ahogy ez sokszor elhangzott, a stresszteszt gyengén működtek, az állam csőd kockázatát egyáltalán nem vették fi, figyelembe. Most 2011-ben megint hasonló a kép, Ön is, és ezért nagyon köszönöm Bányi úr, sok mindent elmondott, de azt nem említette, hogy a, ugyan figyelembe veszik a kereskedelmi könyvben az, á, az államkötvények kockázatát, de ez nem elég. Politikai döntéseket úgy kell meghozni, hogy tudjuk, hogy ezek a mentőcsomagok ugye nem magáktól automatikusan születek meg, a parlamenteknek kell ezeket jóvá hagyni, de most már szinte a automatikus automatizmusnak tekintjük a mentőcsomagokat, és ezért a kockázatokat nem árazzuk be helyesen. Sokszor már azt hiszik, hogy a mentőcsomag az majd úgy érkezik. Bányé biztos úr, szeretném, hogyha erről az oldalról is megvizsgálná a történetet. Azért is csalódott vagyok, mert az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, amely felelősséget visel, és amelyet mi hoztunk létre, sajnos még a saját stressz tesztjét sem tudta abszolválni próbáljunk meg nyomást gyakorolni, hiszen Bertolt Brecht egyszer azt mondta, hogy sokkal rosszabb bankot alapítani, mint kirabolni. Most megtanultuk azt is, hogy ennél még, még, még egy rosszabb dolog van, az elhúzódó bankválság. Köszönöm szépen, Gigold úr, most pedig Murphy képviselő következik kettő percben. Köszönöm. A javasolt stressztesz legnagyobb gyengeségéről nem beszéltünk. A sok államcsőd veszélye ez a hiányosság. Hatalmas adósságok halmozottak fel, amelyeket az országok nem tudnak visszafizetni. Itt van például az ír állam 750 milliárd eurót kellene, hogy visszafizetsen 2014-ig, és ez egyfőre vetítve is érdetlen magas szám. A e, kamatok az úgynevezett mentő e, csomagok kapcsán e, kibírhatatlanul magasak, az írállam csődbe fog menni. Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország úgynevezett PIG országok 400 milliárdos államadóságot halmoztak fel, 300 milliárdot a brit bankok, és ez magyaraz azt, hogy az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank sem tudott még eddig megfelelő intézkedéseket tenni. A bankok finanszírozási igénye stabil szinten marad, és e tekintettel a válsággal nem valószínű, hogy ezt sikerül kielégíteni. 34 milliárd euró a hat nagy ír bank kapcsán azt eredményezte, hogy az LKB is számos intézkedést kellett, hogy hozzon. A leg fontosabb pénzintézetek és, és bankokat nem lehet magánkézbe hagyni, ugyanis a magán tulajdonosok súlyos hibáit fizeti meg most az állam és az adófizetők. Itt tulajdonképpen a pénzpiacok diktatúrájáról van szó, amit be kell fejezni, és a hatalmas forrásokat arra kell felhasználni, hogy megfizethető jelzáló költségeket nyújtsunk az embereket, és a kis és középvállalatok kapjanak hiteleket. Köszönöm szépen, Murphy úr, most pedig Pászka kollega egy percben. Európai Orgán pre Bankovnictvo. Köszönöm a szót. Március 18-án az Európai Bankszövetség egy közleményt bocsátott ki a stressztesztekről. Hogyha azt akarjuk, hogy eredménye legyen a teszteknek, akkor szakértőkkel kell a teszteket megtervezni. És akkor nem lesz olyan csőd, mint 2010-ben. Az egész bankszektornak el kell fogadnia a tesztek eredményét. Éppen ezért a teszteknek nagyon átfogónak kell lennünk. És amennyiben minden típusra felkészítjük a bankokat, akkor nézhetünk csak pitakodással a jövőbe. A bankok és az államadóság között szoros összefüggések vannak, ezt már többen említették. Meg kell néznünk például, hogy ebben a tekintetben mit lehetne a bankokkal tesztelni. Különféle bankstruktúrák léteznek, és a tagállamokban nagyon különbözőek ezek a dolgok. Garantálni kell, hogy az új stressztesztek az egész bankrendszerre kiterjednek az összes tagállamban. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, Paska kolléga, most Garcia Markallu kolléga nem jelent meg, éppen ezért Ferreira asszony kap helyette szót két percre. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, biztos úr, 2010-ben készült egy vizsgálat, és egységesen, egyhangúan azt mondták, hogy a nemzeti logika élvezte a prioritást a kritériumok kiválasztásánál, és a probléma éppen ez volt. Említette a jelentésemet, ezt a jelentést pedig úgy kell tekintenünk, hogy a parlament azt hangsúlyozza benne, hogy az európai dimenziót kell a nemzetivel szemben erősíteni. Éppen ezért hoztuk létre a kockázati Európai Intézetet. Ez pedig megmutatta, hogy az egész dologban európai dimenziót szeretünk volna létrehozni a bankszektor érdekében. Most stressztesztekről beszélünk. Március 24-én és 25-én pedig a csúcs is szólt erről. Az eredmények publikálása előtt ki kell alakítani egy ambiciózus stratégiát. Azonban szükségünk van egy megbízható keretre is, amelyben szerepelnek az állami támogatások is, amennyiben szükséges állami támogatásra vissza nyúlni. Az új stressztek esetében ismét azt az ajánlást halljuk, hogy a tagállamok dönthetnek. Tehát most ismét a nemzeti dimenziót, ismét a nemzeti logikát erősítjük, és nem az európait. Most megpróbáljuk a stresszteszteket valamennyire korrigálni a bankszektorban, azonban mégsem európai módon. Alapkérdés számunkra, hogy nem az a helyzet, hogy itt van a jó lehetőség arra, hogy éljünk vele, és mégsem tesszük meg. Európai megoldást találhatnak. Köszönöm szépen Ferreira kolléga, Schmidt kolléga két percre kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon nehéz időket élünk. A pénzügyi válság megmutatta, hogy mennyire fontos az, hogy a polgárok bízzanak a bankokban és a fizetési rendszerben. A stressztesztek nagyon lényegesek, hiszen a bankok ellenálló képességét vizsgálják. A pénzügyi stabilitás azt jelenti, hogy a bankok jól tőkésítettek és ellenállók. Az erős tesztek növelik a bank rendszerbe vetett bizalmat. A tapasztalatok ezt mutatják. A kemény, átfogó, nehéz tesztek ezt igazolják. Az ír példa viszont sajnos az ellenkezőjét mutatja. Szeretném a nyíltságot és a nyitottságot is megemlíteni, amikor a tesztekről szó van. A tesztek publikálása nagyon fontos, hiszen csak is akkor reagálhatnak a polgárok, illetve a piacok bizalommal a bankok irányába. Ahogy Barnier úr is mondta, elsősorban bizalomról van szó. A jövő tesztjeit ki kell fejleszteni, hogy igazi piaci viszonyokat és kockázatokat tükrözzenek. Ezt is hallottuk már. Ezen kívül az állami papíroknak való kitettség alapján a bankoknak tudniuk kell, hogy mennyire veszélyeztetettek. Így a tesztek kialakításánál ezeket is figyelembe kell venni. A bizottság és az ESRB, vagy az EBA garantálja és vizsgálja azt, hogy a tényleges kockázatokat tükrözik a tesztek. Hogyha néhány bank nem teljesíti a követelményeket, akkor azonnal lépnünk kell. Tehát például Svédországban voltak bankok, a Baltikum irányába kezdtek terjedni, és nem voltak elég óvatosak, az állam pedig nem figyelt rájuk eléggé. Amennyiben rossz eredményeket kapunk, akkor az katasztrofális lehet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Schmidt kolléga most két percre, Lamberts kolléga kap szót. Thank you, uh, chair. Je vais parler en... Köszönöm, francia fog beszélni. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A stressztesztek a legutolsó divattermékek. Volt egy gazdaság és pénzügyi válság, amely mélyre, mély volt, és most nézzük a stressztesztet. Aztán volt nukleáris válság, és akkor nézzük meg az atomerőműveket stressztesztekkel mint hogyha ezek a dolgok biztonságot jelentenek a polgárok számára. Mert biztos úr ön is elmondta, hogy ugye tavalyi évben a stressztesztek nem voltak túlságosan hitelesek. A nukleáris stresszteszt Göttinger kolléga elismerte délelőtt, hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami ö, nem ö, hiteles, hiszen például azt nem veszik figyelembe, hogy egy repülő leeshet egy atomerőműre. Nos, biztos úr elmondta, hogy a plauzibilis lehetőségeket kell figyelembe venni, és ide tartozik az államadóság kérdése is. Nos, ön ezt a hipotézist elutasította, mert hogyha viszont megnézzük a számadatokat Görögország vagy Írország esetében, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy túlságosan késő ezen országok számára az adóságok átstruktúrálása, és minél később ö, foganatosítunk intézkedéseket, az annál többe kerül a közösségnek. Tehát az ön valóságérzetére appellálok, biztos úr, ön ambiciózus európér, tudja, hogy a stresszteszteket illetően a polgáraink tudják, hogy hogyha nem a lényegénél ragadjuk meg a problémát, akkor nem fogunk biztonságot létrehozni a pénzügyi piacon és a polgáraink számára sem. Tehát át kell strukturálni a pénzügyi ágazatot. Tudom, hogy ön ezt elkezdte, de ehhez európai költségvetési federációra is szükség van, de erről majd holnap beszélünk. Köszönöm szépen, Lemberts kollega. Karasz kolléga következik kettő percben. Biztos úr, hölgyeim és uraim, mindenek előtt szeretném megköszönni a parlamenti kérdésre adott részletes választ az ír bankokkal kapcsolatban. Valamennyien elmondtuk, hogy a hitelesség teremti meg a bizalmat, és a komolyság, az őszintesség és az eltökéltség segíthetnek minket kerülni a bizalmi válságból. El kell mondani, hogy az utolsó stresszteszt kapcsán hiányzott az eredmény megfelelő értékelése. Ismeretlenek a következmények, ma utalt ugyan a konklúziókra, és a következő konklúziók még teljesen bizonytalanok. Három kérdés merül fel. Az első, Biztos úr, hogyan tudja ön garantálni azt, hogy a közép pontba a hosszú távú megoldás kerül, és nem a rövid táv, mint az írbankok esetében. Itt szemünk előtt azt látjuk, hogy az európai államadóság válság élesedik, ahogyan Gigolt kollega is beszélt erről, és az aktuális stressztesztek csak a bankok kereskedelmi könyvében vizsgálják az államadóságot, a, egyébként pedig a banki könyvekben kellene vizsgálódni. Ott derül ki eh, az, hogy eh, az államkötvényekkel hogy is állnak, de ezt erre nem terjed ki a stresszteszt felmerül a kérdést, hogy megint nem olyan támad, olyan érzetünk, mintha garantálnánk a bankok hosszú távú működését, de ez csak annak köszönhető, hogy nem megfelelően értékeljük az államadosságokat. Köszönöm szépen, Karasz úr, most pedig kettő percben Sánchez Presedo képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a választ, biztos úr és szerintem nagyon fontos az, hogy helyes, jó diagnózist állítsunk fel, de ezt követően megfelelő kezelést is el kell indítani. Transzparencia, a stressz megfelelően vizsgál, hogy vizsgálja a stressztűrő képességet, ez rendben van, stabil pénzügyi rendszert szeretnénk, és nyilvánvaló, hogy kell, hogy a bankok tudják hitelezni a vállalatokat, a gazdaságot. A stresszteszteket úgy kell kialakítani és elvégezni, hogy valódi, igazi, rossz körülményeket szimuláljunk. És azok a bankok, amelyek megbuknak ilyen helyzetben, kell, hogy meg, meg kell, hogy változtassák a struktúrájukat, és segíteni kell egy feltőkítéssel az ilyen bankokat. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ajánlásokat adhat ki, amelyeknek a segítségével a szükséges korrekciókat el kell végezni azoknál a pénzintézeteknél, ahol felbukantak a hibák, és ahol a mentéssel kapcsolatos intézkedéseket el lehet indítani. Egy nagyon ambiciózus keretet kell kialakítani. Egy valutaunióban szükség van a pénzügyi integrációra, de az adók területén és a politikában is kell integráció. Köszönöm szépen, Sánchez Preszédő kollega, most pedig kettő percben Szolaján képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a stressz tesztek fontosak ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, egészséges-e a bankszektor. De két feltételnek kell megfelelnünk, amelyek kulcsfontosságúak. Először is biztosítani kell azt, hogy az megfelelő legyen maga a teszt, és az értékelés is kielégítő legyen, valamint helyes módszert alkalmazzunk. A bankok eltérő üzleti modellben dolgoznak, a tagállamokban sok a különbség. Romániában és több más országban is nem vetek részt toxikus termékek forgalmazásában a bankok, viszont nagyon expanzív hitelezési politikát folytattak. Rövid távú eszközökből finanszíroztak hosszú távú befektetéseket, vagy hosszú lejáratú befektetéseket, és ez rendkívül sebezhetővé tette a bankokat nem viselkedtek felelősség teljesen a kockázatkezelés szempontjából. Egy második fontos dolgok, dolog az, hogy a stressz tesztek eredményeit hogyan fogjuk értékelni, és nagy szükség van arra, hogy ezt transzparens módon tegyük. Köszönöm szépen, most pedig kettő percben Ludvigson kollégája szó. Az elmúlt évek során nagyon sok rossz dolog történt, és éppen ezért megnéztük, hogy hol van a gonosz helye. A bankoknál találtuk meg, és az államadóságnál. A szektor válsága nagyon sok országban összefügg az államadósággal, és a bankrendszernek ez még mindig az egyik nagy hiánya. Meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy ne ismétlődjön meg Athén, Dublin és Lisszabon. Az európai bankok még mindig nem képesek megállniuk a saját lábán. Tehát az államnak kell segíteniük nekük. Ki kell építenünk a fenntartható bankszektort, amely túléli az államháztartásra gyakorolt nyomást is. Ami nagyon nyomasztó ebben az összefüggésben az, hogy nagyon erős országok is gyenge bankrendszerrel rendelkeznek. Tehát látjuk, hogy például Írországban, Portugáliában, Olaszországban is ilyen problémák vannak. Tehát nem írták meg a házi feladatukat. A jelenlegi stresszteszteket pedig nagyon keményen, nagyon átláthatóan és bizalmat adó módon kell lefolytatni nagyon alaposan ki kell értékelni majd a tesztek eredményét, hogy a gyenge pontokat észleljük. A közös európai stratégia ebben a tekintetben nagyon értékes lenne, és azt várom, hogy a biztos a Ferreira jelentés alapján lépni fog a bankválság kezelésében. Az összes ország, az erősebb országok is kötelesek megnézni, hogy milyen nehézségek vannak a bankrendszereikben a jövőt tekintve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rubikzon kollega. Következő másfél percben Mann képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az EU banki stressztesz tavaly nyáron nyilvánvalóan javításra szorul. Bárnyi biztos úr, nem elég a saját tőkére koncentrálnunk. Meg kell vizsgálni azt, hogy a válság hogyan befolyásolja a bankok likviditását. Emlékezzünk csak arra, a Lehman Brothers és más bankok azért romlottak össze, mert nagy likviditási problémáik voltak. Egyáltalán nem értem a vitát, hogy a likviditási eredmények, kapcsolatos teszt eredményeket publikáljuk-e vagy sem. Hogyha ezt nem tesszük meg, ha elhallgatjuk, hát akkor nyilvánvalóan szándék, meg akarjuk akadályozni, hogy a teszten megbukott bankok elveszítsék a piacaikat. Hogyha bizonytalanságban hagyjuk az embereket, akkor fél igazságok és híresztelések fognak szájra kapni és még ha bírálatok is érik majd az új paramétereket és a módszereket, világosan kell, hogy lássuk a közös célt. A transzparenciát helyre kell állítani ahhoz, hogy az európai bankok országoknál meg tudjuk állapítani, mennyire érzékenyek a válságra. Szükség van az erős bizalomra, és a bankok is a saját érdekükben ehhez hozzá kell, hogy járuljanak. Köszönöm szépen, Man kolléga, most pedig másfél percben Kancsián kollégája szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Remek munkát végez. a stabilitást és a bizalmat vissza kell nyernünk, és hogy ezt visszanyerjük, azt hiszem, hogy hatalmas erőfeszítésre van szükség. Ön egy jogalkotási keretről szólt a válságkezelés céljára és megelőző intézkedésekről, valamint kezelni kell a már fennálló helyzetet is. Vigyázzat, ne hozzunk létre hatóságokat, vagy ügynökségeket, vagy egyéb eszközöket, amelyek a jövőbeli életünket csak bonyolítják. Egy koordinált megközelítésre van szükség a komplex jogi keretben, ez elengedhetetlen feltétele a problémák és a jövőbeli pénzügyi válságok megelőzésének. És így módon lehetővé tesszük, hogy a bankok szabályszerűbben működhessenek, és azonos feltételek mellett egész Európában. Azt hiszem, hogy az átláthatóság garantálása egy folyamatos munka kell, hogy egy, legyen a szabályozók részéről, hogy standard szabályokat alakítsanak ki, valamint egy megfelelő módszertanra is szükség van az eredményeket is közzé kell tenni. A 2010-es év megmutatta, hogy mennyire fontos az eredmények közzététele a következetesség érdekében kontraproduktív reakciók is felléphetnek a piacokon, és zűrzavarokat eredményezhetnek. Ez tehát egy fontos megjegyzés, amit figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Kancsán kolléga. Most akkor áttérünk a Catch the ra és Kelly kolléga kap szót egy perc. A bankok Írországban válságba kerültek, és tudjuk az okokat is. Azért vagyok itt, hogy kérdéseket tegyek fel, nem azért, hogy válaszokat adjak. Kérdésem. Az összes bankot alávedik a stressztesznek? Második kérdésem. Biztosak lehetünk benne, hogy a stressztesztek megbízható eredményekkel járnak? Harmadik kérdésem. Az európai bankokra milyen szankció kihatások vannak, amennyiben túlságosan kitettek a válságnak. Gozesz kolléga utalt arra, hogy a hitelminősítő intézetektől való függőségünket csökkenteni kellene. Hogyan képzeli a megvalósítását? Köszönöm. Köszönöm, Kelly kolléga. A következő Szemkiv kolléga. Otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zadania pytania. Köszönöm szépen, hogy megkapom a lehetőséget, hogy kérdést tegyek fel. Szeretnék válaszolni. Hogyha nem az Európai Bizottságról van szó, hanem az öntevékenységéről, akkor az európai bankrendszerben sokkal rosszabb a helyzet, mint amilyen. De a helyzet nagyon dinamikusan változik. Néhány probléma megmutatkozott a bankok likviditásával. Ezt sikerült megoldani. Azonban új veszélyek vannak. A kérdése, biztos úr, hogyan tudná a fenyegetést, hogyan tudná a kockázatokat leírni, amelyek ma jelen vannak. Tehát milyen újabb kockázatokkal kell bánnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szemke kolléga, McGuinness kolléganő kap Köszönöm, elnök úr. Ne felejtsük el, ne felejtsük el az embereket, akiket érintett a válság. Egy fiatal ember Frankfurtból Ausztráliába vándorolt ki, és ő csak egyik a sokaknak, akik erre kényszerültek a gazdasági válság miatt. Elismeri a bizottság, hogy miután az első stresszteszt megbukott, szinte reparáltatlan hibát követtünk el. Az EU polgárai most elszörnyűködve nézik azt, ami történik a bankokkal kapcsolatban. Az Európai Unióban a, és az Euróövezetben a bizalmat megrendítettük. Az eh, Ír, Írországban az új kormány egy eh, szerkezet átalakítási tervet indított 25 milliárdos értékben, ugyanis a jó vállalatok mentek csődbe, mert a bankok nem tudtak hitelezni. Ez egy elképesztő forgatókönyv, és a bizottság mit kíván tenni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm meg, Inis asszony. Most Baszescu kolléganő következik. Elnök úr, az a tény, hogy a korábbi stressztesztek nem voltak hitelesek, még nehezebbé teszi a helyzetet az új stresszteszt kapcsán. Írországban megváltozott a helyzet, és az új kontextusban az új stressztesznek is sokkal pontosabbnak kell lenni. A nemzeti hatóságok már el kellett, hogy készítsék a cselekvési tervüket, és ilyen módon tulajdonképpen, ha ez megtörtént volna, már meg is oldottuk volna a problémát. Az új tesztnek rá kell világítani arra, hogy hol vannak a bankrendszer gyenge pontjai, és meg kell határozni azt is, hogy hol van szükség bank konszolidációra, vagy feltőkítésre. Azt hiszem, hogy az új stressztesz kapcsán minden tagállamban fontos a fair megközelítés, és hasznos lenne az, hogyha a bizottság kiadna egy közleményt arról, hogy mik voltak a legfontosabb változások, eredmények. Köszönöm szépen, Baszescu kolléganő, és végül Gál Népel Cildikó utolsóként

Köszönöm mindannyiuknak, akik felszólaltak ezen késői órán. Ezen érdekes, intelligens kérdéssel kapcsolatban az Európai Parlament részéről. Nos, Gál Népelt Ildikó kérdésre reagálva, aki felvetette a bizottság felelősségét, én várom felelősségemet, és emlékeztetnék rá, hogy a stresszteszteket úgy hajtjuk végre, hogy ez az új hatóság felelősség alatt zajlik, amelyet együtt hoztunk létre az Európai Bankfelügyeleti Hatóságról van szó. Természetesen együttműködünk ezzel a hatósággal. Az Európai Központi Bank dolgozott ezen az előkészítésen, a testsorozaton az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, de ez utóbbi intézmény felelősségébe tartozik ez a kérdés. Egy globálisabb kérdés is felvetődött hogy hol vannak a jövőbeli fenyegetések és kockázatok. Azt hiszem, hogy a nulla kockázat nem létezik, sem ezen a területen, sem az a gazdaság területén. Azt hiszem, nehéz a jövőt megjósolni. A piacok sokkal gyorsabbak, mint a demokrácia ideje, mint a mi időnk. Bármilyen gyorsak is vagyunk, és bármennyire gondosak is, a piac gyorsabb. De mégiscsak jobban fel, fel, fegyverezhetjük magunkat, mint négy évvel ezelőtt. A válság sok hiányosságra felhívta a figyelmet, a felügyelet a kormányzás keretei között a felelősség, az áthatatóság kérdéseire, hiszen mindaz, ami hiányzott, Korábban az ultraliberalizmus korszakában, amely elárasztotta a világot, a 90-es évektől kezdődően, most ezt részben le is bontottuk, hiszen akkoriban az az elképzelés uralkodott, az az értelmetlen elképzelés, hogy a piac képes önmagát szabályozni. A G20-ak keretében felvetődött egy jelentétes kérdés, kérelem, megpróbálunk eszközöket, szabályokat létrehozni az átláthatóság biztosítására, az etika újra érvényesülésére, hiszen ez egyre inkább hiányzott a, piac, a pénzügyi piacról az elmúlt években. Nos tehát éppen ezért van az, hogy fontos volt az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozása, valamint a rendszerkockázati tanács létrehozása. Ezért mondtam Gozesz úrnak, hogy a, aki felvetette a hitelminősítő ügynökség kérdését, nos, mindaz, amit teszünk hétről hétre, az a pénzügyi kormányzás és a gazdasági kormányzás nagy területére irányul, és természetesen még nem értünk végére erőfeszítéseinknek. Elhangzott a federáció szó, azt hiszem ki képviselő, alkalmazta a szót az imént. Azaz, hogy energiáinkat sokkal inkább össze kell fognunk, politikáinkat is, néha túlmenően az egyszerű koordináción. Gozasz úrral egyetértek, a reformok folytatásának fontosságát illetően a hitelminősítő ügynökségekkel, ügynökségekkel kapcsolatosan egy harmadik reformon dolgozunk ebben a témakörben. A hármas szemet visel ez a reform, és Gozes úr felvetette a túlzott függőség kérdését a hitelminősítéstől. Június elején felvetettük, hogy ezt a túlzott függőséget csökkenteni kell a bankok függőségét a hitelminősítő ügynökségektől, és nem csupán a bankok függőségéről van szó, dolgozunk tehát ezen a témán. King és Erria urakra utalt az egyik képviselő, és köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet erre a kérdésre. hiszen itt egy önkéntes dologról van szó, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Örülök annak is, hogy megemlítette azt a nagyon fontos szerepet, amit ők játszanak a rendszerkockázati tanács részéről. Mindezen szereplőkkel dolgozunk, az Európai Bankfelügyeti Hatósággal, a rendszerkockázati tanácssal, annak érdekében, hogy következetesen tudjuk alkalmazni azokat a tanulságokat, amelyeket a stressztesztekből levontunk. Ez nem csak az EBA feladata, hanem a tagállamoké is, hogy levonják a tanulságokat, és olyan feltételeket, olyan eszközöket hozzanak létre a backstopot, amelyek rögtön meg tudnak felelni azoknak a helyzeteknek, amelyek a stressztesztek után feltárulnak. Itt van a három felügyeleti hatóság létrehozása. Andrea ö, úr ö, jó munkát végez, és ez a másik, a többi hatóságra is érvényes, a rendszer kockázati tanácsra is. Gigolt úr felvetette az imént a biztonsítási ágazat ágazattal kapcsolatos teszteket, hiszen egy sor tesztet készítünk elő ez, ebben az ágazatban is, ahogyan a bankok esetében tettük. Gigold úr egy nagyon fontos kérdést vetett fel, egyébként Karasz úr is az imént, valamint uh, Schmidt úr, aki az államadóságok sok hatásáról beszélt, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak az volt a feladata, hogy meghatározza, hogy a tesztek mennyire voltak realisták ebből a szempontból, és más dolgot ezzel kapcsolatban nem tudok elmondani, azon kívül, hogy továbbra is párbeszédet folytatunk a bankfelügyeleti hatósággal, és levonjuk a tanulságokat ebből az új teszt sorozatból, mint ahogy levontuk az előző sorozatból is a tanulságokat arra vonatkozóan, hogy ezek a tesztek nem voltak elégségesek. Az a szándékunk, hogy ezt a perbeszédet továbbra is szigorúan folytatjuk, tiszteletben tartva az Európai Bankfelügyeleti Hatóság hatásköreit és függetlenségét. Nos, az én szándékom az, Kigold úr, hogy figyelembe vegyem ezen testsorozat tanulságait, amelyek júni, június hónapban zárulnak le, és levonjam valamennyi tanulságot ezekből az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal ö, együttműködésben. Manur felvetette a likviditási kockázat értékelését. Ez, ahogyan ön tudja, a stresszteszteknek nem képezi részét az év elején az Európai Bankfelügyeleti Hatóság be jelentette, hogy tematikus módon fogja megvizsgálni a likviditási kockázatot bizonyos EU-s bankok esetében. 2011 első felében, tehát foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel, és ebben a keretben elmondhatom, hogy ez párhuzamosan zajlik az a mostani munkánkkal. Karasz úr felvetette, hogy mi zajlik a hosszú távú stratégia keretében, és azt hiszem, egy általános elvez, amit én is támogatok, csapatom is ennek szellemében dolgozik, minden új jogszabály javaslatakor, amelyek részét képezik a gazdasági kormányzásnak. Ez a helyzet a kormányzási téma esetében is, valamint a részvényesek felelősségével kapcsolatos téma témára is igaz ez. Ferreira asszony említette az imént a banki állásfoglalást, és van még egy másik dolog, amit önök nem vetettek fel, amely a válság egyik eredete volt, az értelmetlen túlzott bónuszok, javadalmazások kérdése. Erről is értékelést fogunk készíteni a bónuszok, javadalmazások alkalmazásáról, mindenféleképpen ellenőrizni fogom, hogy a tagállamok hogyan foganatosítják az idevágó intézkedéseket, hiszen ez az egyike egyik oka, eredete a válságnak. Nagyobb józanságra, felelősségérzetre van tehát szükség az ágazatban, a bankágazatban működő szereplők részéről. Ferreira asszony, ahogyan Lambert képviselő úr is szót ejtett a stressztesztek következetességének hiányáról, ugye az előző tesztekre utalva, nagyobb következetességre van szükség, európaibb megközelítésre ezen tesztek alkalmazását illetően. Az Európai Bank felügyeleti hatóság peer review-ja nagyon hasznos lesz ebben a tekintetben. Egy harmonizált keretben dolgozunk, Ferreira asszony, és megerősítem, hogy nagyon nagy mértékben támaszkodunk az önök javaslataira és ez az idevágó javaslat még a nyár vége előtt meg fog születni. Ludvigson úr, Ford asszony, Kancsen úr, Basescu asszony az imént említették, hogy ezek a tesztek legyenek komolyak, szigorúak, átláthatóak. Nos, ezen pénzügyi gazdaság irányítás keretében, amelyet most alakítunk ki együtt, a 2011-es tesztek még szigorúbbak, komolyabbak, hitelesebbek, átláthatóbbak lesznek, mint a korábbi tesztek, és támaszkodunk a 2011-es tesztek tanulságaira, hogy tovább javítsuk, még szigorúbbá, hitelesebbé, átláthatóbbá tegyük a jövőben a következő szakaszt a stressztesztek vonatkozásában a banki ágazatban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Egy kicsit késésben vagyunk, Barnier biztos úr. Egy kicsit késésben vagyunk. Nagyon tisztelt.